eszköz lesz abban, hogy nemzeti parlamentek részt vegyenek még jobban az együttműködésben. Elnök asszony, köszönöm szépen, biztos úr, a következő ülés 9-kor kezdődik, 13.30-ig tart, a napi rend a parlament honlapján olvasható az